Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Kezdjük meg az együttes meghallgatásunkat. A jogi bizottság és elnöke Szoboda kollégám, valamint a pénzmosás adó kikerülés és adócsalással foglalkozó bizottság közös meghallgatása. De hát először kollégámnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. lángen elnök úr. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, és köszönöm a Panama Bizottságnak, hogy megszervezte ezt a közös meghallgatást ebben a témában az Európai Unión belüli informátorvédelemről lesz szó. Az informátorok a funkcionáló demokrácia nagyon fontos elemei, és a Juri jelentéstevője Rozier asszony éppen most fogalmaz meg egy saját kezdeményezésű jelentést, amely az informátorok Európai Unió szerte érvényes védelméről szól. Nagyon jó időben, pillanatban születik majd meg ez a jelentés. Én ennyit akartam mondani, és most visszaadom a szót Lángen úrnak. Köszönöm szépen, akkor én most szeretnék anyanyelvre váltani. Minden nyelvre van tolmácsolás, és egyébként az interneten is közvetítik az ülést, amely nyilvános. Szvoboda elnök úrnak elmondanám, hogy igen, valóban az informátorok védelméről szóló projektet közösen visszük, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a Juri Bizottság készít egy saját kezdeményezésű jelentést. Rozier asszony jelentésével mi is fogunk majd foglalkozni. Üdvözlöm ezzel kapcsolatban Kófod és Jecsek urat, ők a PANA bizottság alelnökei. Túlságosan sokan nem vagyunk ugyan jelen, de mi a legfontosabb emberek jelen vannak. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Örülök annak is, hogy ma egy sor szakértőt üdvözölhetünk a körünkben, és hát úgy alakult, hogy a hölgyek jelenléte sok sokkal nagyobb, mint szok, szokott lenni. Jelenleg az ötből öt szakértő hölgy, úgyhogy nagyon túl vannak reprezentálva a hölgyek a szokásoshoz képest. Hölgyeim, nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Vicilenza Báci, a Maastricht Egyetem professzora, Charlotte Grass a Competition and Conformity Unit vezetője a Valorec csoportból. Üdvözlöm Önt. Kathy James, a Public Consensus at Work nevű civil szervezet vezetője, Frederik Beró, a Colleague of Europe professzora, és Rosita Hiki, igen, itt van ezen az oldalon, ő pedig a stratégiai vizsgálatokkal foglalkozó ombudsmani irodavezetője. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Általában minden felszólaló 7 percet szokott kapni, most is így lesz hogy elővezesse a témát. Nagyon szépen köszönöm azt is, hogy a kérdéseinkre írásbeli választ adtak. Szeretném tehát először Abáci asszonynak megadni a szót, tessék, hölgyem. tisztelt bizottsági tagok, tisztelt részvevők, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak eh, ma, hogy a jelenlegi informátor eh, helyzetet az Európai Unió tagállamaiban megtárgyaljuk. A prezentációm három részből fog állni. Először általános áttekintést adok arról, hogy a tagállamokban jelenleg mi a jogi helyzet az informátorokról szóló jogszabályok terén. Aztán egy kicsit részletesebben felvázolom, a jogszabályokat, végül pedig a kihívásokról fogok szólni, amelyek előttünk állnak. Tehát mi a legfontosabb üzenete az előadásomnak? az, hogy nagyon széttöredezett az Európai Unión belül az informátorok védelme, illetve az ezzel kapcsolatos jogszabályok, és ez a széttöredezettség ráadásul több szintes is. Először is arról van szó, hogy általában véve nincsen védelem, legalábbis minden, nem minden tagállamban léteznek az ő védelmükkel kapcsolatos tag, jogszabályok, illetve nagyon sok államban csak részleges szabályok vannak tehát esetleg a polgári törvénykönyvben, a bűnügyi szabályokban vannak védelemről szóló részletek, de nincs általános védelem. Tehát vizuálisan ábrázolva, gyakorlatban így néz ki ez. A 13 tagáll- olyan tagállam van, tehát a tagállamok többsége, itt részletesen is le van írva, hogy melyek azok, amelyek csak részleges szabályokat alkottak, és van nagyon sok tagállam, ahol egyáltalán nincs, vagy csak nagyon korlátozott a védelem a jogszabályok meg végrehajtásáról majd még tovább fogok beszélni, hiszen nem biztos az sem, hogy a létező jogszabályokat gyakorlatban végrehajtják, de jogi szempontból azért vannak jó változások. Az elmúlt két évben láttuk, hogy az informátorok védelme nőtt, illetve kiterjedt például Franciaországban és Svédországban 2016-ban, 17-ben kiterjesztették a védelmüket, és például Szlovákiában is vannak új jogszabályok alakulóban, illetve a cseh köztársaságban és Spanyolországban is alkotnak majd nem sokára szabályokat, úgyhogy komolyan veszik az informátorok védelmét, és ezzel kapcsolatban jogszabályokat is kívánnak alkotni a tagállamok. De a gyakorlatban még mindig azt látjuk, hogy már, és ez most már a második szakasza vagy szintje, a széttöredezettségnek az, hogy a jogszabályok ugyan megvannak, de ezek nem minden szektorra vonatkoznak. Például Romániában csak a közszektorra vonatkoznak, és emiatt a társadalom nagy részében nem alkalmazható. <clears throat> vagy például a pénzügyi területre, vagy korrupciós ügyekre vonatkoznak, de nem, nem fedik le a társadalom teljes egészét. Már pedig úgy látjuk, hogy nagyon sokszor az egészségügyi szektorban, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatban lépnek fel az informátorok, tehát ezért fontos, hogy a létező jogszabályok lefedjék az összes területet, és sajnos a probléma az, hogy a tagállamokban ez nem valósul meg. Vannak azért jó példák is, nem vagyok benne biztos, hogy itt látni-e ezen a dián, de például Írországban és az Egyesült Királyságban is vannak olyan nyilvános bejelentésről szóló jogszabályok, amelyek a társadalom teljes egészét lefedik. Na most, hogy milyen jellegűek ezek a jogszabályok? Az idő rövidsége miatt egy dologra fogok csak koncentrálni, mégpedig a bejelentés csatornáira annak érdekében, hogy a jogbiztonság meglegyen, és annak érdekében, hogy valóban elszámoltatható legyen az informátorok tevékenysége, jól működő jelentési csatornákat kell <clears throat> teremteni, és az Európa Tanács is ezzel kapcsolatban nyilatkozott. Általában az a tendencia látható, hogy a tagállamok kötelezővé teszik azt, hogy először a szervezetükön belül tegyenek bejelentést az informátorok, tehát a munkavállalójuk fe, munkadójuk felé. De általában az a, ez pontosan a, azt a problémát generálja, hogy nem nincs meg a megfelelő védelem, hiszen nagyon sokszor negatív konzekvenciái vannak a bejelentésnek, esetleg megtorlás, vagy a, az állásukból való eltávolítás. Tehát nem mindig veszik komolyan a bejelentéseket, nem mindig vizsgálják föl, ezeket megfelelőképpen meg. Aztán azt is látjuk, hogy általában a bejelentések nem csak belsőleg születnek, hanem külső csatornákon keresztül, vagy akár a médiákon keresztül történnek meg. És az európai szintű vitákból azt látjuk, hogy ezt a kötelezettséget át kéne gondolnunk, meg kellene változtatnunk, és például Írország példáját kellene követnünk, hiszen ott ugyan szintén követelmény, hogy belső csatornákon folyjon elsősorban a bejelentés, de ez alól vannak kivételek, és például, hogyha bejelentő fél attól, hogy megtorlás követi a tevékenységét, vagy nem veszi komolyan, akkor megvan engedve az is, hogy egy megfelelő testületnek, vagy akár a médiának külső csatornákon keresztül jelentsék be a bejelenti valót és ez például január 2017. januárjától Svédországban is így van. Aztán van még néhány fontos dolog, például az informátor személyiségének védelme és a megtorlás elkerülése. Ez is nagyon fontos, mind a kettő, és ezzel kapcsolatban is jók a fejlődések. Nem minden tagállamban van meg a megfelelő titoktartás az informátorokkal kapcsolatban és az is nagyon fontos, hogy vajon eh, van-e lehetőség a bejelentőnek arra, hogy független, bizalmas tanácsadáshoz jusson. <clears throat> Hollandiában például van egy olyan teljesen független testület, amely ezt biztosítja az informátoroknak, és ott megtudhatják, hogy hova tehetik be a bejelentést, illetve hogy milyen következményei lehetnek. A második pedig, illetve az utolsó, amit meg megemlítenék, az az, hogy vannak ö, jogszabályok ugyan, hogy hogy kell nyomon követni ezeket, de nem mindig alkalmazzák ezeket, vagy azért, mert nem ismerik a jogszabályokat, Például egy tanulmány azt mondja, hogy 83%-a a bejelentőknek még azt se tudja, hogy van belső jelentési csatorna, illetve az érté értékelés és a felülvizsgálata a bejelentésnek nem mindig valósul meg. Úgyhogy a papíron gyakorlatilag jó törvények vannak, de a gyakorlatban ezek nem valósulnak meg mindig. Köszönöm. Thank you very much, Professor Abazi. Uh, very interesting. Nagyon érdekes, köszönöm szépen ezt a jó prezentációt. Láthattuk ezen keresztül az ír bevált gyakorlatot, és most Charlotte Grassnak adnám meg a szót. Grass asszony. Megint csak 7 percet tudok adni. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon örülök annak, hogy a vállalkozói világot képviselhetem, a francia ipartól érkeztem, az acélipartól konkrétan, és egyébként egy olyan szövetséget is képviselek, amely a magánvállalkozásokat tömöríti, 8 millió a nálunk dolgozóknak a száma, 8 millió személy dolgozik nálunk, tehát egy nagyon nagy szervezet vagyunk. Európában egy szektorokon átnyúló jogalkotási javaslatra van szüksége Ahogyan elmondtam, nagyon különbözőek a tagállamokban a rendszerek, éppen ezért nagyon fontos az, hogy az európai szintű nagy cégek, akik különböző országokban tevékenykednek, és belső szabályzatokat kell megvalósítsanak az informátorok védelme érdekében, ezt gyakorlati szempontból kellene megvalósítani, hogy különböző jogrendszerekben is egyforma módon lehessen fellépni. Tehát fontos az, hogy európai szintű szinten tudjunk fellépni az Egyesült Államokkal szemben. Nem szabad, hogy az Egyesült Államok állandóan úgy lépjen föl, mint egyfajta rendőrség, hogyha a mi cégeinkben a belső szabályok nem felelnek meg az amerikai jogszabályoknak. Ugyanakkor nagyon fontos lenne az, hogy az informátorok védelme nagyon világosan valósuljon meg, és mindez úgy, hogy az egész rendszer könnyen megvalósíthatóvá váljon. Ami a definíciót illeti, általános értelemben a 2016. decemberi francia jogszabályra szeretnék utalni, ami transzektoriális, és számunkra úgy tűnik, hogy nagyon jó alap lehet egy közösségi megközelítéshez. Ami a definíciókat illeti, számomra nagyon fontos az, hogy olyan informátorokról beszéljünk, amelyek, vagy akik munkavállalói kapcsolatban állnak az adott céggel, és fontos lenne az is, hogy a rendszer ne adjon lehetőséget visszaélésekre. Számomra az is fontos, és ez egyébként benne van a francia jogszabályban, hogy jó hiszeműen járjanak el az adott személyek, és konkrét tudásuk legyen az adott cégről, tehát hogy ne terjedjenek el rossz indulatú plegykák. Fontos ezen kívül a különböző területeken működő cégek közötti egyeztetés, legyen az környezetvédelem, vagy bármilyen más terület. Ami a bejelentés jellegét, illetve csatornáját illeti, fontos az, hogy egy fokozatos rendszert tudjunk megvalósítani, tehát hogy az adott személy először a cégen belül tudjon bejelenteni. Ez a francia rendszerhez hasonlít, Ugyanakkor a cégeknek is kötelezettségeket vezetnénk be bizonyos határidők betartásával a dosszié kezelése kapcsán. Azt gondolom, hogy csak akkor léphetne kapcsolatba az adott személy a hatóságokkal, hogyha a cégen belül nem valósultak meg a jogszabályban előírt módon a lépések, és ezen keresztül úgy gondolom, hogy megindulhatna a következő lépcsőfok, amely már közérdekű bejelentésről szól. Fontos lenne azt is látni, hogy nagyon különböző cégek tevékenykednek, különböző szektorok, különböző pénzügyi lehetőségekkel rendelkező cégek, és különböző méretű cégekről beszélünk. Éppen ezért Fontos lenne az, hogy olyan rendszerek valósuljanak meg, amelyek révén hatékonyabb belső rendszert tudunk kialakítani, és a kommunikációs csatornák ilyen módon működhessenek. Utolsó gondolat, amit szeretnék megosztani önökkel, Jelenleg ugye arról beszélünk, hogy belső vizsgálatokat végeznének a cégek, ez pedig belső szankciókhoz vezetne, vagy akár feljelentésekhez is a jogi hatás, hatóságokhoz. Mindenesetre Franciaországban azt gondolom, hogy a cégeknek nincsen előjoga arra vonatkozólag, hogy először belső vizsgálatokat végezzenek megfelelő módon. Köszönöm szépen, kedves Gász asszony! Köszönöm szépen az írásos válaszokra is, amelyeket beküldött, így, és, és az írásos változat az előadásnak szintén megvan, úgyhogy a kollégák, akik nincsenek itt, majd azt is megnézhetik. Most pedig a Public Concerns at Work képviselőinek adom meg a szót, tessék, hölgyem. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívtak, és hogy érvekkel szolgálhatok a mai napon. Kicsit beszélnék arról is, hogy mit is tesz a szervezetünk, mert nekünk elméletileg semmi közünk nincsen az informátorokhoz, inkább csak arról azzal foglalkozunk, hogy hogyan jelentsenek be személyek rossz gyakorlatokat a munkahelyen. Ugye itt különböző problémák merülhetnek fel, akár vonatbalesetektől kezdve különböző bankok, vagy biztosítási, vagy nyugdíjpénztárak összeomlásán keresztül. Nagyon sokszor emberek ezt már előre tudták, és vagy féltek attól, hogy ezt bejelentsék, vagy pedig elmondták ugyan, hogy mi történik, de mégsem hang, hallgatott rájuk senki. Éppen ezért a mi szervezetünk megvizsgálta azt, hogy hogyan tudunk ezeknek az embereknek segíteni. Tehát, hogy azok az emberek, akik a munkahelyükön látják azt, hogy a rossz gyakorlat rossz véghez fog vezetni, de mégsem tudják ezt megtenni, és amennyiben megteszik, akkor rossz a bejelentés módszere. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy 25 ezer bejelentőnek adtunk már tanácsot ezzel kapcsolatban, vagyis úgy gondoljuk, hogy diszkrimináció valósul meg a mm, közérdekű információkkal kapcsolatban. Hogyha semmi nem történik, az elszámoltathatóság kérdése is felmerül. Akár a szupermarketekben az élelmiszerek biztonságával kapcsolatos tesztekre gondolunk, vagy amikor kicserélnek kórházakban, berendezésekben, különböző alkatrészeket, és elképzelhető az, hogy ezt valaki látja, vagy tud róla, és mégsem történik semmi. Az Egyesült Királyságban nagyon sok olyan történetet hallhattunk, amikor megúzták az elkövetők ezeket a tevékenységeket, főként kórházi területen jól, vannak olyan esetek is, amikor meghallgatják őket, de mégis legalább háromnegyedében az esetekben hiába jelentik be az informátorok a történteket, semmi nem történik. Tehát megpróbáljuk ezt a szakadékot betömni, hogy hogyan tudjuk megtanítani az informátorokat arra, hogy a hangjukat tényleg hallassák, és hogy ennek hatása legyen. A különböző jogi ö, lehetőségek csak egy részét teszik ki a gyakorlatunknak, illetve a tanácsainknak. Mi a gyakorlati tanácsokat szeretnénk ö, megvalósítani, de ugyanakkor olyan szervezetekkel is együttműködünk, akiket abban tudunk segíteni, hogy hogyan tudják a struktúráikat olyan módon kiépíteni, hogy az hatékony legyen. Én azt gondolom, hogy minden szervezetnek úgy kellene tekinteni az informátorokra, mint egy igazi ajándékra. Meg kellene hallgatni őket, és meg kellene védeni őket az egész folyamat során. Nagyon fontos az, hogy ezt lássák a szervezetek, cégek is, ez, ami ez, egy, mi az, ez az egyik legfontosabb célunk a tevékenységünk során botrányok különböző területeken, bankokban, egészségügyi szolgáltatókban, ott volt a Volkswagen botrány, az adóbotrányok, vagy a lóhús botrány, de mégsem változik semmi. Pedig a munkánk legalább annyira fontos, mint 25 évvel ezelőtt. Én úgy gondolom, hogy szociálisan és jogi szempontból is sokkal, sokat változott a helyzet, jobban érdekli az embereket az információ, mert a szociális médián, az interneten keresztül sokkal gyorsabban terjednek a hírek. Ugyanakkor az együttműködés is a globális piacokon azt idézik elő, hogy határokon átnyúló megoldásokat keressünk segítenünk kell az egyes embereket, hogy a nagy hatalmakkal szemben fel tudjanak lépni, és ki tudják mondani az igazságot. Az emberek nem igazán értik azt, hogy mi történik, ezért fontos lenne az Egyesült Királyságban legalábbis a figyelemfelhívás a közvélemény körében is. Fontos lenne tehát az, hogy az emberek lássák ennek a lényegét, a munkaerőnek csak 26%-a tud egyáltalán arról, hogy az informátorok kik és mit tesznek. Tehát itt a figyelemfelhívásra hívnám fel a figyelmet. Az a tipikus bejelentő vagy informátor egyébként nem az a rendszer, amit a médiában láthatunk, hanem inkább olyan emberekről van szó, akik egyszer vagy kétszer megkísérlik azt, hogy felhívják a figyelmet a problémákra, de aztán miután nem történik semmi, igaziból ők maguk is visszalépnek. Tehát itt tényleg nagy problémák vannak. Az Egyesült Királyságban vannak a pénzügyi illetve az egészségügyi területen próbálkozások, hogy különböző mechanizmusokat építsenek be, de mégiscsak az egyik legnagyobb probléma az az, hogy az emberek nem kapnak kompenzációt, tehát nincsenek feltételrendszerek, amelyeket rákényszerítünk a cégekre, és jogi szempontból nem tiszta az egész helyzet, és semmire sem kényszerítik a hatóságokat, tehát a hatóságoknak nem kell semmit tennie, amikor információkhoz jutnak ilyen módon. Én azt gondolom, hogy amikor a definíciókon gondolkodunk, akkor fontos azt látni, hogy közérdekű a információkról van ez szó, vagy sem. Minél alacsonyabb bizonyítási terhet kellene előírni, és ezt is a munkaadóknak kellene megtennie. Az emberek nem felébrednek reggel és kitalálják, hogy nem majd én közérdekű bejelentő leszek, hanem sajnos valami negatívumot tapasztalnak, és ilyenkor ébred fel bennük a lelkiismeret, hogy ezt be kell jelenteni. Segítsünk nekik. Köszönöm szépen! Ön az Egyesült Királyságban egy fontos szervezetet vezet, 2000 esettel foglalkoznak évente, ugye? Igen, köszönöm szépen. Most akkor Frederik Baró kapja meg a szót. Merci beaucoup, merci beaucoup de... Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak, köszönöm szépen, hogy figyelnek erre a kérdésre, megpróbálom egy kicsit a problémát a jogi alapkérdéséről szempontjából nézni, hogy milyen módon tudna ebbe belevatkozni az Európai Unió. Pontosítanám elsősorban, hogy a bejelentő, a közértékű bejelentő fogalma változik az évek során. Egyre inkább az kerekedik, hogy a bejelentő a demokrácia képviselője, amelyik följelent olyan eseteket, amelyek intézményi szinten vagy különböző szervezeteknél jogtalanságokat hajtanak végre. Az Európai Unió szempontjából világos, hogy a probléma manapság egy abból ered, hogy különböző megközelítések vannak a különböző nemzetekben, ugyanakkor felmerül a koncept, a fogalom kérdése különböző szintű a védelem ennek következtében. Kicsit szakágazati a megközelítés jelenleg, ami a védelmet illeti, és eh, mindazonáltal eh, voltak lépések az egységesítésre, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy egyre inkább foglalkozunk azzal, hogy európai szinten legyen egységes a bejelentők védelme. Ami a védelmet illeti, fontos lenne, hogy megfelelő egységes eljárásokat is dolgozzunk ki. Milyen jogi alapot tudnánk alkalmazni ehhez a horizontális megközelítéshez? Európai szinten milyen problémákkal kell szembenézni? hogyha túl evidens lenne, és túlságosan védeni az embereket, azt mondanánk, hogy a jogi szempontból ez nagyon nehéz lenne, mm, legalábbis a szerződések szempontjából. A horizontális megközelítést a 114-es cikk alapján lehetne eh, implementálni, bevezetni, a melyik úgy gondolom, hogy megfelelő jogi alapot lehetne, adhatna ahhoz, hogy európai szinten egységesen kezeljük ezt a helyzetet. Ez lenne a jogi alap ahhoz, hogy legyőzzük azokat az akadályozók különbségeket, amik vannak a különböző országok között, ami a bejelentők védelmét illeti, a belső piac védelme szempontjából. A 114-es cikk ugyanis a belső piacsal foglalkozik. 395-ös cég, vagy a 352-es cég, ami egy, egy rugalmassági klauzula, záradék, amelyik lehetővé teszi, hogy az Európai Unió cselekedjen akkor is, amikor nincsenek megfelelő jogai hozzá. A 352-es cikket szerintem lehetne, fel lehetne használni, ez az Európai Unió politikák kérdésével foglalkozik. Ez együtt a 114-es cikkel az lehetővé tenni, hogy közös fellépést hajtsunk végre Európai Uniós szinten. Ez a kombinált, ez a vegyes megközelítése jó lenne, mert egy széles megközelítést tenne lehetővé, meg lehetne, lehetőséget adna arra, hogy dolgozunk a jogokkal, a bizalmassághoz való jog, a tényleges a fellépéshez való jog, akár magáncégről, akár közigazgatási intézményről van szó, és egyéb ilyen jogok lennének. Természetesen egységesíteni kellene a, a vegzálásokat is, egységesen a vegzálásokat is a cégek részéről azokkal szemben, akik feljelentést tettek. Úgy gondoljuk, hogy szükség lenne arra, hogy európai szinten is kezdjük kell egységesen foglalkozni a cégek jogaival és a cégek kötelezettségeivel, ehhez, hogy egységes legyen a bejelentések kezelése, szükség van egy ilyenre. Lehetőség lenne arra, hogy a megközelítés és területén kívüli lenne, a francia a cégek esetében, de úgy gondolom az európai cégek is, egyre inkább vannak téve az ilyen bejelentők tevékenységének, akik lehetnek európaiak is, de lehetnek nemzetköziek is, mint ahogy különböző esetekben voltak, különböző határon átnyúló esetekben eh, is oda kell figyelni erre a kérdésre. A szubszidaritás kérdése egy nagyon fontos kérdés, tehát ezért nagyon fontos, hogy pontosan megállapítjuk a jogi alapot. Ez egy olyan kérdés, amit azt hiszem mindenképpen alaposan meg kell vitatni. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy milyen eh, jogcímek eh, jogcímei lesznek a nemzeti hatóságoknak, úgy gondolom, hogy az Európai Unió megközelítés ez inkább egy olyan jogok jogi eh, korpusz lenne, amelyik mindenkire kötelező lenne, ugyanakkor lehetőséget adna azoknak, akik ezt akarják, hogy tovább menjenek ezen. A szubszidiaritás elvét mindenképpen eh, figyelembe kell venni. A probléma, ami felmerül az az, hogyha milyen módon lesz kötelező az Európai Uniónak álláspontot foglalni a, például a bejelentők védelmében? Úgy gondolom, hogy lehet ezzel tárgyalni, az Európai Unió és az államok fognak tudni tárgyalni nem szabad a további megközelítéseket ugyanakkor félre söpörni, a normatív megközelítés is, abban is vannak nagyon jó dolgok, például irányelvek megfogalmazásával az Európai Unió tudna tenni, egységesíteni. Ez a cégek védelme esetén is fontos lenne, ugyanakkor a demokrácia védelme miatt is. Nagyon szépen köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Beró asszony. És utoljára, de nem utolsó sorban, Rozita Hikének adom meg a szót, aki a stratégiai vizsgálatokkal foglalkozó irodát vezeti az ombudsmannál, és ő az Európai Unió, Unió intézményein belüli informátorvédelemről fog szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, hogy az ombudsman irodáját is meghívták ide, és megkértek, hogy a mi tevékenységünkről szólja. Az Európai Ombudsman mandátumáról annyit szeretnék mondani, hogy természetesen az Európai Parlament választotta meg, Emily O'Reillyról van szó, 2013-ban választották meg, és az Európai Unió intézményein, ügynökségein, testületein belül elkövetett visszaélésekkel foglalkozik, vagy bejelentések, vagy saját kezdeményezésű vizsgálatok formájában. Minden az intézményekben született dokumentum megvizsgálására jogunk van, illetve jogunk van arra, hogy tanú, tanúként behívjunk bárkit. Nagyon jó az együttműködésünk az intézményekkel, rendszeres kapcsolatban vagyunk, és a vizsgálatok során nagyon jól napi szinten együtt tudunk működni velünk. A vizsgálatok több mint 90%-a panasz bejelentés alapján indul el, és mindenki, például a parlament képviselői is bármikor panaszt tehetnek az ombudsman felé, hogyha például nincs megfelelő hozzáférésük az egy EU-s dokumentumokhoz. Gyakorlatilag a ajánlásaink 85-90%-át nyomon is követik. Ahogy elnök úr mondta, az ombudsman stratégiai vizsgálatairól fogok beszélni, de először még szeretnék a saját tapasztalatainkról beszélni, tehát a saját köreinken belüli bejelentő védelmi tapasztalatainkról, és arról, hogy hogy kezeljük a közérdekű bejelentőktől érkezett panaszokat, illetve ügyeket, amiket az ombudsman elé tártak saját intézményünkön belül az első, egyik első stratégiai vizsgálat, amit Emily O'Reilly elindított, az pontosan a közérdekű bejelentők témája volt, és részben azért került erre sor, mert akkor született meg az első korrupció elleni tevékenységről szóló jelentés és ebben is megvolt, hogy mennyire nehéz a bejelentők helyzete, mert hogy a saját szervezetükön belül a megtorlás félelme miatt nagyon vonakodva tesznek csak az emberek bejelentést, és ezért a tudatosság növelése, illetve egy megfelelő integritási kultúra és a megfelelő védelmi rendszerek kialakítása kulcsfontosságú, hiszen csak így ezek között a körülmények között tud megvalósulni ez a tevékenység. Ezen ezt nyomon kellett követni, valamint 2014. januárjában megjelent az Európai Uniós állományban dolgozókról szóló új szabályzat, és ez is azt fejezte ki, illetve ez is megkövetelte, hogy a dolgozóink felé világosan kifejezzük, hogy legitim érdeke mindenkinek, hogy bejelenthesse, hogyha bejelenteni valója van, illetve leírtuk, hogy milyen úton, módon történhetnek ezek a bejelentések. Világos rendelkezéseket alakítottunk ki, tehát, és ezeknek alapján tud az ombudsman foglalkozni ezekkel. A legtöbb olyan ügy, amivel mi foglalkoztunk, pontosan olyan emberektől érkeztek, amelyek, akik úgy gondolták, hogy nem vették komolyan a bejelentésüket, nem követték azt nyomon, nem informálták a nyomon követési illetve nyomon követő intézkedésekről, és nagyon kevés visszajelzés érkezett hozzájuk arról, hogy egyáltalán igazuk-e volt abban, hogy bejelentették, amit bejelentettek, vagy nem. És ahogy Kathy James mondta, ez valóban nagyon sok tagállamban probléma, legalábbis az Egyesült Királyságban az és akkor is hozzánk fordultak egyébként a bejelentők, hogyha úgy gondolták, hogy megtorlás fogja követni a bejelentésüket. Tehát az ombudsman először is úgy gondolta, hogy a saját irodájának kell élen járni abban, hogy belső szabályokat állítson fel, a bejelentők, közérdekű bejelentőkkel kapcsolatban, és ezek a főbb pontok, tehát hogy először is visszatartó hatással kell, hogy legyen, és minél előbb fel kell, hogy fedezze a visszaéléseket a folyamat, a, bizonyítani kell azt, hogy a vezetőség komolyan veszi, és megfelelőképpen fog reagálni a bejelentésekre, biztatnunk kell az alkalmazottakat arra, hogy valóban be lehet jelenteni a komoly aggodalmakat, és hogy védelmet fognak kapni, hogyha szükség van rá hogy len, vannak külső csatornák is, például az Olafon keresztül, illetve, hogy a külső széles nyilvánosság előtt bejelentett ügyek számát csökkenjük. Ugye a, az ombudsman úgy gondolta, hogy mindenki, minden alkalmazott valóban jól meg kell, hogy értse ez, ezeket az új szabályokat, és magáévá kell, hogy tegye azokat, úgyhogy minden szinten mindenféle dolgozókkal konzultáltunk, az adatvédelmi ombudsmannal, az adatvédelmi ombudsmani hivatallal is, aztán nyilvános konzultációt is tartottunk, nagyon sok téren, nagyon sok körben megtárgyaltuk. Ezt végül is visszatértünk az alkalmazotti képviselői bizottsághoz, és így minden lehetséges módon megbizonyosodtunk arról, hogy ezek a szabályok megfelelőek. Részletesen nem fogom elmondani, hogy milyen szabályok vannak egyébként a kérdésekre írásban válaszoltam, itt vannak a definíciók, az eljárások, aztán azok az elemek, amelyek például azt garantálják, hogy megvédik a bejelentőt, hogy nem sértik meg a személyi jogait, és egyéb nagyon fontos elemek, amelyekből ez a szabály, ezek a szabályok állnak aztán amikor a mi saját szabályaink lettek, akkor az ombudsman megkérdezte a többi Európai Uniós intézményt, hogy náluk vannak-e ilyen szabályok, és csak két olyan intézmény volt, ahol voltak ilyenek. Az Európai Bizottság, illetve az Európai Számvevőszék volt ez a kettő de röviddel azután, hogy a vizsgálat lezárult, mind a kilenc európai intézményben születtek bejelentő védelmi szabályok, így az Európai Parlamentben is. részletesen nem tekintettük meg az intézményeken belüli szabályokat, de nagyon fontos, hogy e, ez a mai meghallgatás elindult, hiszen az Európai Ombudsman munkájának ez lenne a következő lépése, hogy az intézmények beszéljenek egymással arról, hogy milyen szabályok léteznek, és hogy hogy hajtják ezeket végre. Ezért köszönöm, hogy meghívtak ma engem, és lehetőséget adtak arra, hogy bemutassam a helyzetet. Köszönöm szépen, nagyon jó áttekintést kaptunk az, az a hegy, helyzetről, az általános helyzettől kezdve, amit Abázi asszony mutatott be, a, a Grász asszony általi francia, valamint a Cathy James által bemutatott angol helyzetről, Beru asszony a College of Europe nevében, Rosita Hiki pedig az ombudsmani hivatal nevében mutatta be a, helyzetben, e, a helyzetet. Most akkor elkezdjük a kérdések sorát, és át is adom a kollégámnak a szót. Köszönöm szépen, miután meghallhattuk a szakértőket, most a parlamenti képviselőkön a sor. Az első Virginie Rozier 5 percben. Köszönöm szépen. A lehető legjobban megpróbálom kihasználni a lehetőségeimet, és lesznek kérdéseim is a felszólalókhoz. Ábázi asszonyhoz a következő lenne a kérdésem, hogyan néz ki a jogállamisági helyzet bizonyos tagállamokban. Lehet, hogy James asszony is konkrét példákkal tud majd szolgálni a definíciók tekintetében, és a jelenlegi helyzet kapcsán nagyon sok kérdés felmerül. Megpróbáljuk a definíciót a bejelentés fajtájára leszorítani, tehát akár csalásról van szó, vagy sikkasztásról, illetve a közértekű kifejezésnek a definíciója nagyon fontos, ezen keresztül tudjuk a lehető legszélesebb körben az informátorokat definiálni. Fontos az is, hogy különbséget tudjunk tenni az etikus bejelentések kérdésében, illetve azon esetekben, amikor ilyen kiszivárogtatásokról van szó, de nem konkrétan közérdekű bejelentésről. Tehát nagyon sokszor az információ fajtájától függ minden. Aztán nagyon sokat beszéltünk a jó hiszeműségről. Én azt gondolom, hogy erre szükség van. Itt nem feltétlenül minden helyzetre lehet ezt ráhúzni, de vannak olyan esetek, amikor az információk nem igazak. Tehát jó hiszeműen történt a bejelentés, de mégsem volt igaz. Én azt gondolom, hogy ha ezekben az esetekben is védelmet kell biztosítanunk, tehát a jó hiszeműség az nagyon fontos ebből a szempontból. Az is lenne a kérdésem Grász asszonyhoz, hogy ön ugye ajánlásokat fogalmazott meg, de én azt szeretném látni, hogy konkrétan a vállalkozói szférában mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mi az, ami megtörtént már, és mi az, ami nem. Hogy lehet a legjobban segíteni ezt a folyamatot, és én azt gondolom, hogy ez valóban nagy szerencse is lehet egy cég számára, hogy ha olyan személyek dolgoznak, akik a problémákra felhívják a figyelmet. Természetesen nem biztos, hogy egyetértek önnel abban, hogy a jogszerűség, illetve az adózási kérdések tekintetében nem feltétlenül van szó mindig illegális tevékenységről. Vannak más kérdések is, nehézségek, a belső piaci megközelítés nagyon fontos, itt egy rugalmas megközelítésre van szükség, és számunkra is fontos az, hogy implicit kompetenciák alapján tudjunk fellépni. de politikai értelemben is kényes kérdésről van szó, hát ez is egy másik út lehet. Szerintem ő nagyon érdekes gondolatokat vetett fel, és aztán az ombudsmanhoz is szólnék, azzal kapcsolatban, hogy jó lenne, hogyha európai szintű védelmet tudnánk beépíteni a rendszerbe. Az Európai ombudsman mandátuma kiterjedhetne ezekre a bejelentési esetekre is. Persze ehhez további forrásokra van szükség. Ön hogyan látja ezt? Hogyan lehetne kiterjeszteni az önök hatáskörét ilyen szempontból, tehát az ombudsmani hatáskör kiterjesztése a mm, közérdekű bejelentőkre. Köszönöm szépen. Én nem így értettem. Én úgy gondoltam, hogy 5 perc összesen a kérdésre és a válaszra szolgál, de az biztos, hogy majd most a többi két jelentéstevőtől származó válaszokat is össze fogjuk sűríteni. Kofot úr a következő. Kérem, vegye figyelembe azt, hogy kevés már az időnk. Köszönöm szépen. Én köszönöm. És azt gondolom, hogy itt a PANA szakbizottságnál pontosan tudjuk azt, hogy hogyan működik a munka. Természetesen eleve csak azért fül, ülhetünk itt, mert léteznek ilyen illegális gyakorlatok, és ezért nagyon fontos az, amiről ma beszélünk. Nagyon sokan utaltak arra, hogy Európában finoman szólva zavaros a helyzet, európai szinten kellene tenni valamit. A kérdésem a következő. Először is, vannak-e példák arra, hogy hol is működnek a legjobb gyakorlatok, akár országokkal levetítve, vagy, vagy bárhogy máshoz, de hol vannak a legrosszabb gyakorlatok? Ezt is érdekes lenne megnézni, illetve azt, hogy céges szinten hogy működik mindez, például a LuxLeaks esetében, még ráadásul a bejelentőket bíróság elé állították, sőt el is ítélték, miközben a cégek azért elég kevéssel megúzták. Én azt gondolom, hogy horizontális EU szintű megközelítése van szükség. Hogyan látja ön ezt? Hogyan tudunk egy európai megoldást kidolgozni, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy legalábbis nemzeti szinten biztosítani tudjuk a bejelentők védelmét, és hol vannak a korlátai mindennek. Köszönöm szépen, Jezsek úr következik, köszönöm szépen. Ha figyelembe vesszük, hogy a Panama iratok kiszivárgása hogyan működött? Hát itt pont a nagy probléma az az, hogy az anonimitás hogyan működik. Abászi úrnak azt a kérdést szeretném, illetve asszonynak azt a kérdést szeretném feltenni, hogy a kompenzáció hogyan néz ki. Tehát hogyan tudjuk pénzügyileg támogatni a bejelentőket, és milyen különbségek mutatkoznak országról országra haladva. James asszonynak azt a kérdést szeretném feltenni, hogy az emberek egyáltalán tudják-e, hogy hogyan lehet úgymond megzörgetni azt a bizonyos harasztot, mit lehet tenni, és hogyan néz ki a bizonyítási teher, és Hiki asszonynak pedig azt a kérdést intézem, hogy a belső szabályok az európai intézményekben hogyan valósulnak meg. És Gász asszonyhoz pedig a belső mechanizmusok kapcsán lett volna még egy kérdésem. Köszönöm szépen. Na, akkor nézzük a válaszokat a szakértőktől. Bármilyen sorrendben. Talán James asszony kezdhetné. Jó. Köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdéseket vetettél fel, Virginia, definíciókkal kapcsolatban. Ezek tényleg olyan kérdések, amelyekkel nagyon sokat foglalkozunk jogi szinten is az Egyesült Királyságban. Mit jelent az, hogy közérdek? Ez fontos. És az ír jogszabályok, illetve az Egyesült Királyságbeli jogszabályok a bűncselekmények gazdasági, környezetvédelmi vagy egészségügyi területen vetik fel ezt a fajta felelősséget. Tehát itt komoly jogsértések azok, amelyek a közérdekű bejelentéshez kell, hogy kapcsolódjanak. De azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán működött ez a megközelítés. Egyszerűen azért, mert bármiféle munkaügyi vita jogi követelésekkel lett összekötve. Tehát az egész rendszer elveszítette a hitelességét, mert gyakorlatilag felemlítették ezeket az eseteket minden egyes egyszerű munkaügyi vitában. Én szerintem nagyon nehéz azt várni, hogy az emberek ezt megértsék, és egyébként pedig ez az egyetlen olyan terület, amelyben azt várjuk az emberektől, hogy megértsék, mit is jelent az, hogy közérdek. Tehát itt egy illusztratív listára lenne szükség, és tovább kellene fejleszteni a joggyakorlatot ezen a területen, mert az emberek az etikai kérdésekben, vagy az adózási kérdésekben nem tudtak mit tenni, mm, ez nem tartozott a definíció alá. Tehát ezért egy nagyon széles körű megközelítése van szükség. Aztán itt van a hiszeműség kérdése, ami szintén nagyon nagy problémákat jelent, legalábbis az Egyesült Királyságban a jogviták során, mert hát a cégek azt mondták, hogy ez nem jó hiszemű bejelentés volt, és ezt nagyon nehéz bizonyítani, és az egy, egyéneknek minden fronton helyt kell állnia. Tehát ez gyakorlatilag a kompenzációhoz jelent csak követelményt, a védelemhez nem. Tehát nagyon nehéz azt bizonyítani, hogy valaki jó hiszeműen vagy nem jó hiszeműen járt el. És hát az a helyzet, hogy amikor azok az információk, amelyeket valaki kinyilatkoztatott nem kényelmesek e- bizonyos embereknek, akkor biztos, hogy jogviták lesznek, és a különböző pártok egymásra, vagy a különböző felek mindent megtesznek a másik fél tönkretételért. Nagyon sokszor nem is tudjuk azt, hogy ö, mi történik akkor, amikor tehát amikor valami olyan bejelentés történik, ami tetszik nekünk, akkor azt támogatjuk, amikor olyan bejelentés történik, ami nem tetszik nekünk, akkor arról megpróbálunk hallgatni. Hát ilyen az emberi természet. Köszönöm szépen. Esetleg válaszolna arra a kérdésre is, amelyet Jézsek úr tett fel? az, hogy mennyire vannak tudatában az emberek a, az informátorok munkájának. Hát én elmondtam a bejelentésemben, vagy a bevezetőmben, hogy megpróbáltuk a szervezeteket bevonni ebbe az egész folyamatba, mert akkor ezen keresztül az embereket is jobban tudjuk tájékoztatni. 2013-ban volt egy ilyen informátor bizottság, de végül is, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy ez hogyan néz ki, hát nagyon sokszor megpróbálják ezt ilyen munkahelyi vita szintre le alacsonyítani. Nagyon fontos lenne az, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk erre az egész jelenségre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kérdéseket a jelentéstevőknek, nagyon sok érdekes kérdés merült fel. Röviden megpróbálok választ adni a feltett kérdésekre. Valóban arról van szó, hogy vannak különbségek a tagállamok között, ez eléggé releváns. A hozzáadott érték a szubszidiaritás elvén keresztül EU szinten kellene megvalósuljon. Pontosan az lenne a lényeg ennek, hogy az Európai Unió jogbiztonságot nyújthat. És bizony azt kell megvizsgálni, hogy milyen megközelítést lehet alkalmazni, szektoriális megközelítést még tovább fogja növelni a fragmentációt, és gyakorlatilag inkább ellentétes eredménye lenne. Mi azt szeretnénk, hogyha határokon átnyúló védelem és jogbiztonság alakulna ki. Ami a jogalapot illeti, az elmúlt két évben ezzel foglalkoztam, van egy jelentés is, egy átfogó jelentés, amelyet nagyjából egy-két hónapja jelentettek meg, én ebben megemlítettem a különböző hatá, hatalmak szerepét is. A joggyakorlat a bíróság részéről azt mondja ki, hogy valamiféle kapcsolódási pontot kell kidolgozni a szerződésekhez, tehát valamilyen jogalaphoz kell kapcsolódni. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Uniónak milyen szerepe, milyen hatásköre van ezen a területen, Hát nagyon sok belső piaci kérdést vethetnénk fel, Várné úr is erre utalt, és a munkavállalók védelmére vonatkozólag is meg lehetne közelíteni ezt az egész kérdést. Meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen területen történik az információ átadás, magánszférában vagy közszférában, és mit szeretne tenni az Európai Unió, hogyan kívánja védeni a bejelentőket, függetlenül attól, hogy milyen szektorban dolgoznak. Nos, hát itt ugye azért eh, nehéz fellépni a jogalap szintjén, mert eh, a magánszférára ugyanez kiterjedhet, de a közszférára nem. Szerettem volna arról beszélni, hogy minden egyes jogalap mire vezethető vissza. De nézzük most azt a kérdést, hogy mik a bevált gyakorlatok, illetve mik a legrosszabb gyakorlatok. Nem szeretem egyébként az ilyen újjal mutogatást, de talán általánosabb értelemben azt elmondhatom, hogy itt nem csak arról van szó, hogy elég jó-e az, amit teszünk Európai Uniós szinten, hanem ahogyan elhangzott, a legfontosabb az lenne, hogy megállapítsuk, hol vannak a hézagok, a joghézagok. Az Európai Unió nem csak azt kellene megvizsgálja, hogy jogi szempontból hol történnek a legjobb gyakorlatok, hanem azt is, hogy például Dániában nincsenek ilyen típusú szabályok, de mégis egész jól működik a rendszer. És végül pedig a kompenzációs különbségek valóban nem minden tagállamban azonos a kompenzációs rendszer, van, ahol nincs is ilyen, tehát itt nagyon nagy a divergencia, és természetesen azon esetekben, amikor csak részleges védelmet biztosít a jog, akár büntetőjogi, akár polgári jogi szempontból, nem biztos, hogy külön a közérdekű bejelentésre történik utalás a jogrendben. A korábbi felszólaló is utalt arra, hogy ez a kompenzációs rendszer európai szinten nagyon kérdéses, illetve nagyon kényes téma. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Baró úr. Alors, je vais essayer de, de répondre au Megpróbálok röviden válaszolni a felmerült kérdésekre, amelyek igen összetettek, ami a jogalapot illeti, és az implicit kompetenciák kérdését illeti, ami az implicit kompetenciákat illeti, ahhoz, eh, hogy ez meglegyen, kell, hogy legyen egy alapkompetencia, és ez az alap kompetencia a valószínűleg, eh, valószínűleg tűnik, hogy a eh, piac, eh, az egységes piac az egy megfelelő megközelítés. Úgy gondolom, hogy egy kicsit nehéz ugyanak akkor, mert eh, egy olyan logikába mehetnénk bele, hogy egy olyan irányelvet dolgozunk ki, amelyik a szólás szabadságát sérti, és itt már egy jóval bonyolultabb kérdésbe kerülünk. Eh, én úgy gondolom, hogy eh, tekintettel arra, hogy a szólásszabadság az szerepel az, alapemberi, az alapjogi kártában, nagyon fontos, hogy egy rugalmassági záradékkal lássuk el annak érdekében, érdekében, hogy meglássuk, hogy mi az Európai Unió kompetenciája, és milyen más kompetenciánk vannak. Én úgy gondolom, hogy a tagállamoknak az álláspontja ebben a kérdésben más és más. Nem mindenhol volt meg az Európai Tanácsban ez a meg, közös megközelítés. A logika az azból kell, kell indulnom, hogy védeni kell a bejelentő jogait, védeni kell a vállalatoknak a jogait szintén, Már az előbb erre történt utalás, hogy milyen, mi történhet milyen módon történnek ezek a dolgok, rámutatott az egész helyzetre, milyen kötelezettségei legyenek a tagállamoknak, vagy illetve milyen kötelezettségeket lehetne eh, rájuk eh, róni egy irányelven keresztül? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen tartalmaznia kell a bejelentőnek a védelmét, különböző egyéb jogokat említettem már korábban, és az Európai Tanácsban különböző egyéb eh, kérdéseket is felvetettek és megtárgyaltak ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy az európai eh, <clears throat> emberi jogi bíróság sztenderdjeit is tekintsük meg, nézzük meg, azokat tartsuk meg. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy eh, foglalkozunk ezzel, hogy legyen egyfajta közös megfigyelés eh, erre a problémára. Köszönöm szépen! Eh, Rosita. Rosita Hiki asszony szeretne válaszolni a feltett kérdésekre? Igen, köszönöm szépen. Két olyan kérdés van, ami az ombudsman mandátumára, illetve a követésre vonatkozott konkrétan az európai intézményeken belül. Jezekó tette föl ezeket. Az ombudsman mandátumáról a szerződés eléggé széles körben intézkedik, rendelkezik, és természetesen az ombudsman kész arra, hogy átgondolja a mandátuma kiterjesztésének esetleges ötletét. Jelenleg igazából az ellenkező helyzetről van szó. Az ombudsman az észt elnökséggel, jövőbeni észt elnökséggel pontosan arra tárgyal, arról tárgyalt, hogy az európai ügyészi hivatal javára esetleg le kéne mondani a bizonyos hatáskörökről, úgyhogy gyakorlatilag pont az ellenkező tendencia van, nem a kiterjesztésről van szó, hanem a szűkítésről, de én nem is gondolom, hogy erre szükség lenne, hiszen a bejelentőkkel, panaszaival már is nagyon komolyan foglalkozunk a saját szervezetünkön belül, nem kell, hogy féljenek a megtorlásoktól, és gyakorlatilag ez a, ez, ezek a panaszok azok, amelyek a panaszok nagy részét kiteszik, de nem kapunk túlságosan sok panaszt, és ez lehet, hogy arról tanúskodik, hogy az európai intézményeken belül jól működnek a folyamatok, a belső informátorok kat komolyan veszik, és ezért nem érzik úgy, hogy az ombudsmanhoz kéne fordulniuk, de az is lehet, hogy nem tudják, hogy fordulhatnak az ombudsmanhoz, amiben nem veszik őket komolyan. A konkrét tevékenységünkkel kapcsolatban a az, áll, az alkalmazotti szabályzat 22b cikke kimondja, hogy ha hogy, hogyha 60 napon belül nem történt semmi a panoszuk ügyében, akkor tovább mehetnek például az Olafhoz, de igazából még egyszer elmondanám, hogy nagyon kevés közérdekű bejelentőtől érkezik hozzánk panasz, talán azért, mert más testületekhez fordulnak, talán azért, mert nincsenek problémáik. És ugye a parlamentben is, a számbevőszékben is vannak ilyen esetek. Én úgy gondolom, hogy nálunk nincs szükség a változtatásra. A harmadik típusú panaszok, amelyekről nem szóltam az előadásomban, azok a névtelen panaszok két-három évvel ezelőtt például egy volt biztossal kapcsolatban jöttek ö, nagy számban névtelen bejelentések, miszerint ő a magatartási kódexnek nem fel meg, nem felel meg. E ekkor mi egyszerűen egy saját kezdeményezésű vizsgálatot indítottunk, mert úgy gondoltuk, hogy a mennyiség, a bejelentések mennyisége ezt indokoltá tette, és akkor ennek alapján tettünk ajánlásokat az Európai Bizottságnak. Úgyhogy ezek azok a típusú panaszok, amelyek általában véve a közérdekű bejelentők, az informátorok témájába tartoznak, és úgy gondolom, hogy mielőtt az ombudsman mandátumát kiterjesztenénk, ez eh, inkább tudatában kell lennie mindenkinek abban, hogy mivel foglalkozunk. Grászasszony. Euh, Válaszolnék a feltett kérdésre, ami a konkrét kérdéseket a cégeknél, ahogy kolába mentem, támogatjuk egy keret létrehozás, egy közösségi keret létrehozás. A Franciaországban már dolgozunk ezen, és próbálunk valami közös dolgot kidolgozni. Én úgy gondolom, hogy a cégek szempontjából, a vállalatok szempontjából egy bizonyos rugalmasságot kell hagyni, annak érdekében, hogy hatékony eszközök legyenek. Vannak különböző cégek, különböző vállalatok, különböző területeken dolgoznak, különböző méretűek, különböző lehetőségek vannak, különböző szereplők vannak a vállalatokban és szükséges, hogy ezek a cégek egy kommunikációs rendszer állítsanak föl annak érdekében, hogy legyen egy formális ez rendszer az információ továbbítás. Az jelenleg vannak nehézségek, például fordítási nehézségek, valakit kell találni, aki kezeli ezeket eh, a, a bejelentéseket, ezeknek a befogadása nehézkes, aztán a személyes adatok védelmének kérdése is felmerül, különböző tagállamokban nehezen kezelik ezeket, különbözők a szabályozások. Ugyanakkor fel kell állítani olyan intézkedéseket, amelyek a bizalmasságot garantálják, Láttunk már a múltban, hogy igen, igen hatékony volt egy olyan, egy olyan rendszert, információs rendszert felállítani, ugyanakkor ez nem mindig garantálja a bizalmasságot, a személyes adatok bizalmasságát, hogy nagyon sokszor lehet azonosítani ilyen személyt, nagyon nehéz elkerülni azt, hogy az a személy ne legyen azonosítható, ugyanakkor nem garant mindig tudják a cégek garantálni az adatok feldolgozásának a határidejét. Rendben van, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy állítsunk föl egy ilyen rendszert, ugyanakkor a vállalkozásoknak, vállalatoknak meg kell hagyni a lehetőséget arra, hogy alkalmazkodjanak a saját méretükhez, a saját lehetőségeikhez mérten alkalmazkodjanak, hogy megfelelő legyen a kommunikáció annak érdekében, hogy a foglalkoztatott alkalmazottak eh, tájékoztatást kapjanak arra, hogy létezik egy ilyen eh, bejelentési rendszer, hogy tudják, hogy milyen határidőkkel kell dolgozni, és mik a lehetőségek. Tehát a belső politikákat kell kidolgozni annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjanak erről a foglalkoztatottak, a, vállalk- a dolgozók. Még egy utolsó dolgot. Nem támogatjuk az, hogy a hierarchikus módon épüljön föl ez a rendszer, a francia rendszer, hogy legyen egy referens a vállalkozásnál, az elősegíti a kommunikációval, és ott van egy-egy pont, ahova tudnak fordulni az alkalmazottak. Előlist. Köszönöm szépen, asszonyom. Most hét további felszólaló következik a képviselők sorából, úgyhogy ha megengedik, hölgyeim, akkor most a, ez a hét kérdés, illetve a hét kérdező következik, és aztán megint meg fogom kérni önöket arra, hogy válaszolják meg a kérdéseket, megpróbáljuk majd betartani az időkeretet is. Először Pascual de Grandes képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadóknak. Úgy gondolom, hogy csodálatos ötlet volt az, hogy közösen tartjuk a Júri és a Pánama szakbizottságoknál. Ezek a kérdések ugyanis óriási jogi következményekkel járnak, és annak érdekében, hogy lehetőség legyen valamit kidolgozni, ami alkalmazható is, és hogy legyenek megfelelő garanciák, nagyon fontos, hogy ez a közös meghallgatás meglegyen. Nagyon különböző dolgokat hallottam, szörnyűségeket is, például megfordítani a bizonyítás menetét és súly és ez, ez, ez elég rossz ötletnek tartom, azt hallottuk, ezt hallottuk például, hogy a, a, a munkaadónak kell bizonyítani az igazát, ez szerintem egy szörnyűség, ez egy jogi nonsens, és nagyon sokan osztjuk ezt az álláspontot. A bizonyítás feladata azt eh, meg kell határozni, a, a, az, hogy a cél igazolja az eszköz, az a megfajta megközelítés, ez nem jó. Elnök úr, úgy gondolom, hogy a demokrácia egy eh, a, a az emberek véleményére épül, és a Pánám szakbizottság kiváló munkát végez. Tovább mentünk, mint az, ami az alapkiindulási tétel volt, ugyanis eh, különböző etikákról beszélünk, jogi kérdésekről, és ezek bizonyára nagyon nagyban hozzájárulnak a közintézmények működéséhez. Nem hiszem, hogy van bizonyos legitimáció, hogyha egy bizonyos valaki rámutatnak, és nincsenek meg a kellő bizonyítékok, tegyük föl egy, egy, egy bármilyen közmédia, sérülnének a megtámadott a, a, a embernek a jogai, úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lenne meggyőzni engem ennek ellenkezőjéről. Nagyon fontos a bejelentő szerepe, milyen módon, milyen védelmet kapjon. Nagyon én fontosnak tartom, hogy a Juri Szakbizottság nagyon komolyan veszi a kérdést, és átnézi, hogy milyen jogokkal, kötelezettségekkel rendelkezzen ez a, a szereplő. Nagyon elővizatosan kell eljárni, hogy ne legyen büntetlenség, és ne legyen egy kubaisított rendszer, hogy a, a, a, és az legyen a lényeg, hogy az igazság felhozata legyen a fő cél. A Különböző eszközök vannak, amelyek védik a dolgozók, amelyek garantizálják a dolgozóknak, hogy ha valami bejelenteni való van, akkor azt tegye meg, és ne szenvedjen megtorlásokat. Tehát tegyük meg, lépjünk ebben a kérdésben, ugyanakkor megfelelő óvatossággal, mert úgy gondolom, hogy mindennek a lényege az, hogy a jogi rendszer ne sérüljön. Köszönöm szépen, Köszter úr! Uh, uh, Köszönöm szépen a prezentációkat. Sajnos nem tudtam az erejétől itt lenni, mert a kult szakbizottságban fontos szavazásra került sor, de a következőket szeretném megjegyezni. Az SZND számára teljesen világos az, hogy a bejelentők, informátorok kulcsfontosságú a szerepet töltenek be a problémák bejelentésében. Tehát nagyon fontos az, hogy ők védjék a köz érdekeket, az átláthatóságot, vagy akár a szervezetbűnözés és a az adócsalás elkerülése érdekében is nagyon sokat tesznek, a korrupció visszaszorításában is fontos szerep jut nekik, és eh, rákényszerítik a nagy cégeket és kormányokat arra, hogy eh, felelősséget vállaljanak. Ezért azt gondoljuk, hogy eh, európai szintű védelemre van szükség, még akkor is, hogyha a parlament korábban kérte a bizottságot erre, a bizottság mégsem állt még elő egy jogalkotási javaslat tal a nagy cégek gyakorlatilag megvalósítják az adócsalást, semmi nem történik velük, miközben a bejelentőket sokszor bíróság elé citálják, tehát itt valami azért nincs rendben. Konkrét referenciapontokat szeretnénk látni európai szinten, méghozzá a szerződésben, és erről már magyarázatok is születtek, de vannak-e további referenciák? Egy másik kérdés. Noha szeretnénk védeni a közérdekű bejelentőket, mégsem szeretnénk egy ilyen feljelentési légkört teremteni a cégeken belül. Éppen ezért különbséget kell talán tenni a bejelentések között, vagy a különböző fajta bejelentések között, és egy utolsó kérdés, a múltban nagyon sok olyan eset volt, amikor svájci bankok kiadtak néme, a német adóhatóságnak információkat, tehát itt egyrésztről ezeket az embereket megfizették, de a másik oldalról pedig nem csak személyes, hanem közérdekből is tették ezt a bejelentés. Vajon őket védené a törvény, vagy sem? Thank you. Uh, Mrs. Ronen... Köszönöm szépen, Rónen Lernen asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a szakértő asszonyoknak ezeket a nagyon érdekes előadásokat. Természetesen üdvözlendő az, hogy az Európai Unión belül szeretnénk a közérkedő, közérdekű bejelentők védelmét megerősíteni, de kérdés az, hogy az EU-n kívül nem kéne ugyan erről gondoskodni, hiszen hogyha a Panama papírokra gondolunk, mi történhetett volna akkor, hogyha a bejelentők személyiségét leleplezik, és büntetőjogi következményekkel jár a bejelentésük elő kellene -e készíteni az Európai Uniót arra, hogy ilyen védelmi eszközöket is kidolgozzon. Az utóbbi évtizedekben különböző elveket tettek központba a nagyvállalatok felelősségével kapcsolatban. Többen az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó magatartási kódexét vették alapul. Gondolják-e azt, hogy hasonló ajánlásokat Európai Unión belül is ki kéne dolgozni? Köszönöm szépen szépen, Pagará asszony következik. Eh, Köszönöm szépen, először is köszönetet szeretnék mondani köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak, mert nagyon stimuláló, ösztönző az, amit ott mondanak. Globalizált a világban élünk, óriási technológiai forradalom zajlik, különböző bűnöket, bűnökről hallottunk, információk, gazdasági bűnök, amelyek határokon átívelők. Mi viszont meg arról beszélünk, hogy hogyan lehet megvédeni ezeket a közérdekeket védő bejelentők. Ki mit jelenthet be, mit és hogyan? Ez lenne a kérdés. Ami a jogi alapot illeti, Beróasszony a 114-es cikkről beszélt, a 352 ele együtt, ez túl kevés mert etikai kérdésekről kell beszélni. Kevés a szólásszabadság, kevés az ombudsmani hálózat, kevés. Több kérdést szeretnék felvetni emiatt egyet. Honnan lehetne, honnan tudnánk egy olyan jogi alapot találni, amelyik támogatja azt az igényt, hogy van egy etikai kérdés, hogyan tudnak a gazdasági, a közérdekkel és a demokrácia védelmét. Aztán a, a, a bejelentő személyét megvédeni, és természetesen jogi kereteket meghatározni. Lehetne ezt az ombudsmanra hagyatkozni. Protokoll, milyen protokoll dolgozunk mi európai szinten, milyen irányban elinduljunk el a panaszakbizottság, illetve a júri szakbizottság, hogyan induljunk el, adjanak erre tanácsot. Mr. Urban Kressz. Köszönöm szépen. Baron Crespo úr, köszönöm szépen. Itt vagyok. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek és előadtak. Úgy gondolom, hogy ez egy központi téma, azt mondjam, azért, mert eh, például a panomai iratokról nem tudnak, hogyha nem lettek volna bejelentők, eh, vagy a LuxLeaks, Tax 1, Tax 2, el kell ismerni, hogy ezek a bejelentők nem lenne Anna Garrido nélkül, nem lenne a Gürtel Spanyolországban, vagy a néppárt különböző korrupciós ügyeit, és sorolhatnám még a szereplőket, akiknek révén nagyon sokat tudtunk Snowden, iraki háborúról, LuxLeaks és egyéb leakseket, el kell ismerni, kell, hogy legyen egy olyan törvény, amelyik támogatja és megvédi a bejelentőket, amelyik védi az ő emberi jogait, és egy sor kérdést fel szeretnék tenni, amelyik elősegítheti azt a vitát, ami később lesz majd a szakbizottságban, a mm, a panamai iratokkal kapcsolatban kérdéseim tehát elsősorban milyen sikeres tapasztalatok léteznek a bejelentők védelmében az Európai Unióban, amelyeket esetleg Európai Unió más tagállamiba exportálni lehess, lehet. Ez fontos lenne, tehát hogy legyen egy jó bevált gyakorlatok, bevált gyakorlatot bemutatni példaként más országok számára milyen lehetős, a második kérdés, milyen módon tudjuk ezeket a bevált gyakorlatokat megismételni más országokban? Hogyan tudjuk másolni, átmásolni a bevált gyakorlatokat az európai intézményekben? Hogyan lehet európai uniós alkalmazottakat, tiszteket eh, megvédeni, milyen lépések voltak az Európa Unióban? Julian Assange-ról beszéltünk például, hogyan lehet egy fajta törvényhozást, európai törvényhozást hozni, amely túlmutat a tagállami törvényhozáson. Miként értékelik önök a kereskedelmi titkok irányelvét, amelyet Deltour kritizált, mert azt mondta, hogy akadályokat gördít a bejelentők elé, amelyet kritizáltak annak idején, és pont egy hónappal a panama iratok közé tétel után jött létre, beszéltünk erről a témáról, és az előbb említette is valamelyik előadó ezeket a kérdéseket a vállalatok szempontjából. Nagyon sok kérdésem lenne még, de itt eh, abba kell hagynom, és köszönetet mondok még egyszer, hogy itt voltak. Köszönöm szépen. Kutkató asszony következik. Köszönöm szépen. Most végre kérdéseket tehetek fel. Visszatérnék arra, ami az elején hangzott el. Nagyon örülök annak, hogy sok-sok nő van itt. A nők mindig feltakarítják a férfiak által okozott piszkot most is ez az eset áll fenn. Legalábbis hazámban ez így van. Nos, hát az első kérdés, komolyra fordítva a szót, a bizonyítási teher kérdése. Az Econban én egy véleményt írok erről, és mi szeretnénk a, véle, a bizonyítási teher megfordítását javasolni, és ezzel kapcsolatban szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy mit, mit tudunk itt tenni. Mert én szerintem a bejelentőknek nem kellene azt igazolni, hogy ők whistleblowerek, vagy hogy ők jó hiszemben járnak el, inkább fordítva kellene ezt a cégeknek kellene bebizonyítania azt, hogy ez nincs így. Hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Tehát hogyan lehetne ezt szavakba ölteni, ezt a megfordított bizonyítási terhet? Én azt gondolom, hogy Jelenleg a rendszer egyáltalán nem segíti a bejelentőket, inkább a megfordított bizonyítási teher lenne az, ami jobban működhetne. És talán gondolhatunk azokra az esetekre, amikor ez problémát jelentett. Lehetne arra példát találni, hogy mikor működött jól ez a rendszer. És végül pedig a saját zöld javaslatunkban azt alkalmaztuk, hogy az 1.3-as cikket lehetne alkalmazni, ami a munkavállalók jogaira vonatkozik, és részben azért van kevesebb eszköz a munkavállalók kezében, mert a szakszervezetek meggyengültek. Tehát hogyan lehetne megerősíteni ezt a szerepet és hogyan lehetne a vonatkozó részt a szerződésből arra kihasználni, hogy a bejelentőket védjük. Tehát engem egy kicsikét ez érdekelne, hogy mit lehetne tenni, hogyan lehetne segíteni azokat az embereket, akiknek, akik előállnak mindenféle információkkal. Thomas Mann. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó ez, hogy a női, nők hatalma itt, itt is megmutatkozik a szakértők körében. Egy üzenet nagyon fontos itt az, hogy szükség van az adóelkerülés és a korrupció terén is a bejelentőkre, illetve bármilyen visszaélés miatt és ahogy mond, az előadóasszonyok is elmondták, a demokrácia működésének érdekében fontos. A bizottságot mindig arra kértük, hogy mi, mondja el, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy a bejelentők a tevékenységüket megfelelőképpen el tudják végezni, illetve hogy elkerüljék a ö, jogi következményeket. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy nemzeteken átnyúló lehetőség legyen a 100 14-es cikk alapján, bár vannak azok, akik azt mondják, hogy ez csak a jelenlegi jogszabályok kibővítésével lehetséges, bár pedig erre szükség van európai szinten. Milyen, hogy gondolják ezt önök? És ugye például azt lehetne csinálni, hogy egy védett saját úgymond postaládát teremthessen a bejelentő, például amit nem lehet visszakövetni, nem lehet névhez kötni, és akkor ilyen módon esetleg meg lehetne védeni a személy, személyüket, a bejelentők személyét, illetve a, elkerülni a megtorlásokat. Ez, véleményük szerint ez jó ötlete. Now, uh, now may we have... Akkor most szeretnénk a válaszokat is meghallgatni igen, készítettünk egy listát már a meghallgatás előtt arról, hogy ki tehet föl kérdést, és majd ha ma most, most is megkapjuk a válaszokat, utána még lesz egy kérdés, spontán kérdés feltevési kör. Képviselő asszony majd akkor szólhat hozzá. Hölgyeim, már is megadom a szót, mert szorít minket az idő. Rendben. Köszönöm szépen a kérdéseket. Valóban szorít az idő, úgyhogy én ügyvédként a jogi kérdésekkel fogok foglalkozni, de persze a többiekkel is foglalkozom, hogyha szükség van rá. Most egyelőre többen megemlítették azt a kérdést, hogy a jogalap melyik legyen, és milyen korlátozásokat tapasztalnánk ez, e, e, ennek során. A 114-es cikk használata, ami a belső piac szabályozásáról szól, az azt jelenteni, hogy a magánszektorra korlátozzuk a bejelentők védelmét, viszont az előnye az lenne, hogy akkor valóban olyan eszközökre adna, olyan intézkedésekre adna lehetőséget, amely harmonizált tagállamok közötti harmonizált szabályokat tudna alkotni a védelem terén a kérdés persze az, hogy szerintünk ez a megközelítés kielégítő lenne, hiszen ez csak emelné a széttöredezettség szintjét, és nagyon fontos dolgokat kívül hagyna a védelem körén. Tehát a 114-es cikket kombinálni kéne az egészségügy, illetve környezetvédelemről szóló jogszabályokkal, ami egyébként tapasztalt, vannak már ilyen, jelen, ilyen jelenségek, de hát ez mindenképpen a hatáskör kérdése. A 114-es se kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a tavalyi jelentés is ezt javasolta, de vannak jogi aggályok ezzel kapcsolatban, mert ugye a, de, de az biztos, hogy nem korlátozza a területet, és ezért azért sokkal jobb alkalmat ad a bejelentőknek arra, hogy megtegyék a bejelentésüket. A jelenlegi helyzet persze pontosan úgy pontosan úgy néz ki, hogy amikor az Európai Unió a demokráci, demokráciáról tett bejelentésekkel operál, ugyanakkor egy ilyen bejelentésért gyakran előfordult, hogy letartóztatták, illetve megtorolták a bejelentőket, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy minél átfogóbb legyen a jogi alap. Aztán vannak olyan országok, amelyek, amelyekben a védelem alacsony, és ahogy a bizonyítás terhe a jelentéstevőre hárul, akkor ezzel megbonyolítjuk a helyzetét, hiszen akkor mindenféle jogi eljárásokra kell koncentrálnia, és ezért nem követheti a bejelentés megfelelő nyomon követési eljárás. És ezért fontos hangsúlyozni, hogy a bejelentő védelme az egyszerűen magától értetődő kell, hogy legyen, viszont a kompenzációt azt már attól függővé lehet tenni, hogy jóhiszeműen, illetve jó, indokolható jóhiszeműséggel tette meg a bejelentését. Aztán volt még egy olyan kérdés, hogy a jogot lehetne-e Európai Unión kívül is alkalmazni, hogy például Panamában mivel vádolnák az adott ember. Tehát ez igazából a területi alkalmazhatóság kérdése alá esik és a, általában a személyek nemzetiségétől függ, attól függ, hogy a, milyen jogi eljárásokat lehet ellenük indítani. Tehát nem, nem a bejelentés helyszínén, hanem a nemzetiség szerinti országban, de ezek a rendelkezések egyébként nemzetek fölöttiek, úgyhogy ezért ez a kérdés így magától értetődő. Végül pedig az volt a kérdés, hogy hogy lehet a névtelenséget biztosítani, például névtelen névtelen postaládával. Az, U, az USA-ban voltak ilyen különböző névtelenítési platformok, de ilyen platformok léteznek egyébként Európában is, amelyek biztosítják azt, hogy névtelen módon lehet dokumentumokat vagy információkat megosztani a, közvé, a nyilvánossággal anélkül, hogy az embernek a személyi adatai ö, nyilvánosságra kerüljenek. Erre megvannak a technikai lehetőségek. Köszönöm szépen, James asszony. Nagyon jó kérdések születtek. Én is a névtelenségre utalnék, hiszen az emberek azért szeretnének névtelenek maradni, amikor nem érzik magukat biztonságban és vannak olyan mátrixok, olyan lehetőségek, amelyek például akkor használandók, amikor a vállalatok nem hajlandók meghallgatni a bejelentőt, de persze olyan helyzetek is vannak, amikor meghallgatják, és pontosan akkor lép fel az, hogy vajon, vajon a névtelenség fontos-e, illetve hogy megvalósul-e. A védelmet nagyon nehéz biztosítani, hiszen a védelem az úgy működik, hogy először be kell jelenteni, utána valamiféle dolgot el kell szenvedni, és akkor utána ő, ő, léphet be, illetve indulhat el a védelem nagyon nagy, komoly kutatások folynak az Egyesült Királyságban pontosan arról, hogy minél több csatornának kell léteznie a bejelentők előtt annak érdekében, hogy választhassanak, és így minél nagyobb fokú legyen a bizalmuk a rendszerben. Úgyhogy nem csak a jogkerete múlik ez, de persze a jogkeret is fontos. A bizonyítás terhe a munka adók általában megpróbálják elkerülni a bejelentést, megpróbálják megtorolni, vagy elutasítani a bejelentést, úgyhogy én nem tudom, hogy mi lehetne itt még. Nyilvánvaló, hogy a munkaadó kell, hogy viselje a bizonyítás terhét, annak a bizonyítását, hogy a bejelentett eset nem történt meg. Tehát ezért nagyon fontos, hogy, hogy ez így legyen. Aztán, hogyha a hogyha a munkavállaló ezt megtette, akkor még van egy sor út arra, hogy ez hogy folyhasson tovább, de az mindenképpen nagyon fontos, hogy a munkaadón adóra háruljon a bizonyás bizonyítás terhe. Na most a, azok, akik a bejelentésük miatt félhették attól, hogy megtorlás éri őket, ezeket mindenképpen minden államban védenünk kell. Minden állam kell, hogy a büntető jogában biztosítson közérdekű bejelentőknek védelmet. És a titoktartás megsértésére ugyanez vonatkozik. Ezeket a dolgokat az egész világban megpróbálják megtorolni, de az biztos, hogy ahogy a panamai iratok kiszivárogtatójával is történt, és kell, hogy legyen az ilyen embereknek lehetősége és jogi lehetősége is arra, hogy megvédjék magukat, amikor megtorlások fenyegetik őket a bejelentés után. Nagyon sok mechanizmust ról lehetne itt gondolkozni, és ezek inkább politikai, mint jogi lehetőségek annak érdekében, hogy gyakorlatban is működjenek. Az Egyesült Királyságban az egészségügyi rendszerben például van egy csomó új elv, ami pontosan a bejelentés, illetve a vélemény kifejezés szabadságáról szól, ez is a bejelentők érdekeit védi. Nagyon fontos, hogy hogy ne kezeljünk mindenkit ugyanúgy. Nagyon fontos, hogy többféle megközelítés lehessen. Van úgy, hogy működési témájú, van úgy, hogy inkább kormányzási fölülről indított rendszerekre van szükség. Úgyhogy mind a kettőt át kell gondolni. Euh, Azt szeretném mondani, hogy a jogalappal kapcsolatban, hogy az kell felmerüljön, hogy a parlament mit tehet. Hogyha az Európai Parlament azt szeretné, hogy egy irányelv valósuljon meg, aminek kötelező jellege van a tagállamokra, főként a jogba való átültetés területén. Nos, hát én szerintem ezen kívül nem túl sok minden más lehet tenni, már elhangzottak a jogál, jogalapra vonatkozó a állítások, lehet persze szektoriális megközelítést is alkalmazni, ez igaz. Erre szükség is van, de természetesen van arra vonatkozó probléma is, hogy, probléma is, hogy, hogy normatíva szempontjából a fragmentáció megmarad. Legalábbis jogi szempontból mindenképpen. És ráadásul elképzelhető az is, hogy majd bíróság elé citálják a parlamentet a rossz jogalap miatt. Tehát én ezért gondolom azt, hogy a problémákat globálisan kell kezelni hogyha azt szeretnénk, hogy uniós szinten tudjuk védeni a demokrácia szereplőjeként a bejelentőket, akkor megint csak az Európai Parlamentnek egy komplexebb megközelítést kell alkalmaznia, de az is igaz, hogy az Európai bizottságnak olyan iránymutatásokat kellene kidolgozni, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ténylegesen demokratikus szereplőként jelenjenek meg a bejelentők. De ebben az esetben viszont a jogalap kérdése nem jogi szempontú problémákat vet fel. Ezen kívül még azt a kérdést is fel kell tennünk magunknak, hogy vajon mit szeretnénk, hogy tegyenek az államok. Azt szeretnénk, hogy a tagállamok szép lassan harmonizálják a különböző alkalmazandó jogot, a szektoriális megközelítéstől egy horizontális felé tolódjon el a gondolatmenet, vagy, vagy hogyan képzeljük el mindezt? Itt megint csak fontos lenne az, hogy nemzeti szintű jogszabályokat harmonizáljunk, és az ombudsmant is bevonjuk ebbe a probléma körbe, és azt is el kellene dönteni, hogy mit tudunk tenni egy közösebb jellegű megközelítés előmozítása érdekében. Ugye már nagyon sok jogszabályban megvitattuk azt a kérdést, hogy mi az, ami a tagállamok a számára prioritás, vajon azt szeretnénk, hogy rákényszerítsük a tagállamokra mindezt, vagy pedig inkább az Európai Uniót szeretnénk egy ilyen védelmi funkcióban megjeleníteni. Tehát ez, ez a kérdés. Köszönöm szépen. Hiki asszony. Köszönöm szépen. Ami az anonimitást illeti, és a védelmi szintet, jó néhány kérdés felvetődik ezzel kapcsolatban. Hogyha az ombudsmanhoz akar valaki fordulni, anonim módon ezt megteheti, de ebben az esetben viszont ezek a szabályok nem tudják védeni az adott személyt. Ami pedig a bizonyítási terhet illeti, nos hát itt különböző problémákat kell megoldanunk. Az biztos, hogy nem szeretnénk, hogy bárki bármivel a sajtó előtt megjelenjen, és bármiféle állításokat ott megtehessen. Nem erről van szó, mi azt gondoljuk, hogy bármilyen jó rendszer egy fokozatos megközelítést alkalmaz, és mind a két oldalon záradékokat vagy védelmi záradékokat épít be. Amennyiben az adott személy nem tudja, hogy elég komoly ügyről van ez szó, vagy sem ahhoz, hogy ezt bejelentse, de ezeket az embereket mindenképpen védeni kell. Például a az Európai Uniós alkalmazottakra vonatkozó szabályzaton belül sem világosak a meghatározások, tehát ezeket az embereket védeni kell, de ugyanakkor nem korlátlanul. És kellene olyan cikket beépíteni erre az, e-, egész rendszerbe, amely a, az eljárásra vonatkozik. Nem lehet akkor mindenkit megvádolni bármivel, és ugyanakkor mindig a munkaadón lenne a bizonyítási teher. Fontos lenne azt is látni, hogy az OLAF maga egy bejelentő szervezet hiszen ők azok, akik akikhez fordulni lehet ilyen problémákkal, és egyébként ez benne is van a szervezeti szabályzatban, és azután következik az ombudsman, a parlament elnöke vagy a számbevőszék. Természetesen az egyik újdonsága az új személyzeti szabályzatnak a, pontosan az, hogy milyen szabályokra lehet hivatkozni. Hát ez már valamiféle jogsegélyt jelent. Köszönöm szépen, Grász asszony. Köszönöm szépen. Először vissza szeretnék menni a bizalmasság, illetve az anonimitás között. Nagyon fontos dolog ez. Nem látom, hogy hogyan tudnánk egy védelmet nyújtani valakinek, akit nem azonosítottunk, aki nem azonosítható. Megfelelő módon kell befelelíteni ezeket a mechanizmusokat. Én úgy gondolom, hogy ami az anonimitást illeti, ez nagyon fontos kérdés, ez egy védelmi kérdés, a bejelentők bejelentését jelenti, és amik nagyon sokszor a vállalatok belső vizsgálatokat indítanak el, és ezen belül, belül vannak bizonyos szabályok, amelyek a, az adatok védelmét jelent, a bizalmas adatok védelmét jelentenek. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ellenőrizzük a helyzetet, hogy eh, kell egy megfelelő meghatározás arra, hogy mi az, ki az bejelentő annak érdekében, hogy a vállalatok ennek alapján tudjanak eh, eljárni. Egy másik kérdést említenék, amit korábban nem említettem. Rámutattam arra, hogy mi támogatjuk az, hogy eh, a nemzeti szabályok vagy nemzetközi törvények megsértésére legyen egy eh, bejelentő. Ugyanakkor a közérdek kérdés az sokkal szélesebb dolog, és ugyanez történik a vállalatok esetén, tehát hogyha kap egy bejelentést, akkor először elindít egy belső vizsgálatot, a belső vizsgálatot a belső csapatával, és hogyha ez eredményes, akkor a későbbiekben a hatóságokhoz fordul. A kérdésem az, hogy hogyan tud a vállalat belső szankciókat elindítani egy olyan fogalom után, mint a közérdek, ami nem kézzelfogható. Köszönöm szépen, most átadom az elnöklést ismét Lángen úrnak. Köszönöm szépen. Sajnos túl sokáig tartott az a szavazás, amelyre el kellett mennem, úgyhogy lemaradtam a az ülés további részéről. A következő hozzászóló Thomas Mann. Ja nem, nem, nem, a spontán felszólások sora Anna Gomes és Réder asszonyé lesz a szó. Gomes asszony. Köszönöm szépen, én is meg szeretném erősíteni azt, hogy hogy a bizonyítás terhének megfordítása mennyi fontos, mennyire fontos. Én tudok egy ügyről, amely különböző zsarolásokról szól, nemzetközi örökbefogadás terén, és akkor az Európai Bizottság, aki munkaadó volt, egész más reakciót tanúsított, mentális problémákkal vádolt az illetőt, és pénzt követelt az, az, az illető hölgytől, ahelyett, hogy kompenzálta volna őt a kiesett munkaidőjét. De az a kérdésem, hogy át kellene, nem kellene átgondolnunk azt, hogy a bejelentőket ugyanúgy kéne védeni, mint a, mint a menekült kérelem beadóit, ugyanis nagyon sokszor nem csak, hogy korrupcióról, illetve bűncselekményről szólnak, amely aztán kiteszi őket a megtorlásoknak, hanem arról is van szó, hogy amit bejelentenek, az emberi jog sértésről szól. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mielőtt megválaszolja valaki a kérdést, még Réder asszonynak is megadom a szót. Igen, én is a definíció kérdésére szeretnék visszatérni. Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy a bejelentők védelmét objektív kritériumokra kell építeni, de az volt a kérdés itt a jelentéstevők fejében is, hogy hogy tudjuk biztosítani azt, hogyha a bejelentő hibát vét, akkor akkor cselekedhetünk. Tehát hogy derítjük ki azt, hogy nem felel meg a bejelentés a jóhiszeműség követelményének. Én úgy gondolom, a jóhiszeműség nem felel meg itt, mert az egy szándékot fel, fejez ki, márpedig, hogyha egy tényszerű hiba, egy információs hiba történik, akkor ez arra nem vonatkozik. Második kérdésem pedig az objektív feltételek definíciója lenne, az volt a szándékunk mindig a parlamentben, hogy a, az informátorokat megvédjük, az olyan informátorokat, akik a különböző, akik legális módon cselekednek, és hogyha megnézzük a legfontosabb bejelentések történetét, például a például Edward Snowden bejelentéseit, hát például ott az adatvédelmi szabályozás szempontjából igen jelentős volt ez a bejelentés. Tehát olyan eseteket kell vennünk, ahol a bejelentett információ teljes mértékben jogos, illetve legitim, de aztán ez ahhoz vezet, hogy a szabályokat megszigorítjuk és voltak viszont olyan helyek, amikor a wrongdoing, tehát a visszaélés szó és ennek értelmezése problémákhoz vezetett, hiszen például a LuxLeaks esetében is a bíró és a parlament egész más fordítását használta a wrongdoing szónak, és aztán ennek a jogi értelmezése hatalmas problémákat kavart, hogy akkor most ez, ez, ez milyen viselkedés, hogy ez etikailag nem megfelelő, vagy jogilag sem. Kérdés, hogy ez a wrongdoing, ez a visszaélés, ez valóban megfelelő szó-e itt a definícióban, vagy egyszerűen csak a, a, a visszaélés helyett a közérdeket alkalmaznánk, tehát hogy tudjuk a bejelentő ö, definícióját úgy kialakítani, hogy biztosítsuk, hogy az általa bejelentett információ jogos, legitim ö, jellegére legyen ö, fektetve hangsúly. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy az illusztratív lista a válasz itt. Itt mindig vannak prioritások, és az Európa Tanács ö, azt, ö, azt mondja, hogy még hogyha bejelentő ö, téved is, akkor is meg kell védeni. az Egyesült Királyságban pedig például a e, rasszista gyűlölet és egyéb témákban tett bejelentéssel kapcsolatban is, illetve e, e, ezeknek okán is jogi kötelesség volt a bejelentő védelme. Az, Európai, az Európa Tanács alá, ajánlásai ezt egyébként lefedik, ezek a közösség, a közérdeket említik meg elsősorban, és például az ír jogszabályokban is a, ugyanazok a kategóriák a visszaélésre szempontjából ugyanazok a kategóriák léteznek, mint az Egyesült Királyságban, de léteznek az USA-ban is ilyen fogalmak, vagy például a nagyon súlyos ö, visszaélés, vagy mulasztás, vagy gondatlanság ö, helyzete mindig lesznek olyan területek, amelyek feszültséget keltenek majd a megfogalmazások miatt. De én úgy gondolom, hogy az Európa Tanács ajánlásait, útmutatásait figyelembe véve azért el lehet ezen igazodni és végül még az információ árusítását is megemlítette valaki, az információ eladását, hogyha E, a leleplezésből valaki személyes hasznot húz, például a média felé való leleplezésből, akkor az Egyesült Királyság törvényei szerint nem védi a védelem, akkor nem kap védelmet. Úgyhogy a belső leleplezés ott mindenképp megvan a védelem, de hogyha szélesebb körben operál a, bejelenti, a bejelentő, akkor meg kell nézni, hogy valóban objektív volt-e a bejelentés, illetve hogy hasznot húzott-e. Mert hogyha mondjuk az ember úgy dönt, hogy a médiáknak elad egy sztorit, akkor végül is az a haszna, az a jutalma, hogy ezért pénzt kapott, és így van egyensúly a dolgokban mert ugye akkor közélet, közérdekű bejelentésről van szó. Mindenképpen a szervezeteknek megvan arra a legitim joguk, hogy először belsőleg kezeljenek az, kezeljék az ilyen ügyeket. Hogyha valaki mégis a médiához fordul, akkor az egy más eset. De azért azt tudni kell, hogy, nagyon, hogy ez nem történik meg olyan gyakran. Van még további kommentár? Még Gomez asszonynak válaszképpen szeretném elmondani, hogy ezt az ügyet, köszönöm, hogy erre a konkrét ügyre felhívta az, a figyelmünket, és mi ezzel konkrétan foglalkozni fogunk majd a bizottságon belül is, és tovább visszük az ügyet. Köszönöm, hogy megemlítette. Én is visszatérnék arra, amit a kérdések első körében is említettek már, tehát az adatok eladását, információk eladásának a témájához. Tudjuk, hogy az egyik fontos eleme a közérdekű bejelentésnek a közérdek. Tehát a leleplezésnek nem az a lényege, hogy hasznot húzzanak valamiből, és egyébként is a kiszivárogtatás és az információ, a bejelentés között nagyon puha, elmosódó a határ. A közérdekű bejelentésnek valóban a közérdek a lényege, tehát az, hogy a bejelentés után az pénzügyi vagy jogi szabályok megerősítéséhez vezessen. Aztán, ami az objektív kritériumokat illeti, mert ezzel kapcsolatban is voltak kérdések, a wrongdoing, a visszaélés szó kérdése valóban problematikus, mert sokféleképpen fordítják le, és emiatt sok, sokféleképpen értelmezik a jogi, különböző tagállamok jogrendszerei. Ugye nem csak arról van szó, hogy mit követtek el, hanem arról is, hogy vajon fenyegeti-e a közérdeket, vagy nem. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió ezt is figyelembe vegye, illetve eh, figyelemmel kövesse hiszen nem csak akkor fontos a bejelentés, hogyha megtörténtek már a visszaélések, hanem akkor is, hogyha valaki, a, valaki gyanítja, hogy meg fognak történni. Úgyhogy ezért is fontosak a definíció. Végül pedig a kategóri- és valóban ezért is mondom azt, hogy a kategóriát szélesebben kell hagyni, hiszen a legjobb jogszabályok sem tudnak az életben minden apró részletet, minden helyzetet lefedni, és hogyha túlságosan részletesek vagy precízek akarunk lenni a jogszabályok megfogalmazásában, akkor az pontosan ellen, eh, a, a, az tiszta, világos megfogalmazás ellen fog hatni. Nem biztos, hogy a wrongdoing, a visszaélés a szó konkrétan nagyon nagy probléma, hogyha emellett biztosítjuk a megfelelő széles alkalmazási kört, biztosítjuk azt, hogy minden helyzet ide tartozhasson és ugye végül is a bíróság dönti el majd mindig, hogy miről van szó, azt is, hogy közérdekű bejelentésről van-e szó, vagy nem. Tehát a, a, az biztos, hogy mindig lesznek olyan elemek, mindig lesz egy fajta bizonytalanság, megjósolhatatlanság, de el kell kerülnünk azt, hogy a jogszabály megfogalmazásában túlságosan konkrétak legyünk, arval is egyet értek, hogy ha valaki úgy is gondolja, hogy visszaélés történt, nem biztos, hogy minden esetben tényleg történt visszaélés, illetve nem biztos, hogy minden kritérium megvalósul. De végül is mi a fő célunk? Az a fő célunk, hogy a bejelentés bejelentése reagáljának, megvizsgálják, vagy az a lényeg, hogy az már az első fázisban megakadjon minden, és a magáról a bejelentett információkról elfeledkezzünk. Én úgy gondolom, hogy az a baj, hogyha a jóhiszeműségre, vagy a személyi aspektusokra túlságosan nagy hangsúlyt helyezünk, akkor maga a lényeg vész el, és akkor az adott információt, bejelentett információt és annak nyomon követését hanyagoljuk el. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés, maximum egy percben. Nagyon röviden. Azt szerettem volna kérni, hogy választ adjanak egy olyan kérdésre, amik úgy kimaradt. Hogy mindennek mi köze van az üzleti titokra vonatkozó irányelv kérdéséhez, amelyet egyébként ez a parlament már elfogadott, és hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni, tehát a cégeken belül ez megakadályozhatja azt, hogy a bejelentőket védjék. Ez egy olyan téma, ami bennünket nagyon aggaszt és egyébként pedig a júriban áll az ügy, de a kontban olyan intézkedéseket fogadtunk el ezzel kapcsolatban, amelyekről érdekel bennünket, hogy hogyan látják önök a helyzetet. A parlamenten belül van egy olyan egység, amely kimondottan a bejelentők bejelentéseire fókuszál. Milyen kommunikációs csatornák léteznek, és hogyan lehet egy whistleblowers protokollt vagy jegyzőkönyvet megvalósítani. Köszönöm. Ami az üzleti titokra vonatkozó irányelvet illeti, nos hát én szerintem ettől még lehet védeni a bejelentőket, hiszen ez egy olyan kategória, amely kivételt képez a szűzeti titok irányelv alól, de valóban arról van szó, hogy miután itt pont a szűzeti titkot kell védeni, ezért aki, a be, aki bejelent, akkor az lesz a kivételes eset. Szerintem nagyon fontos azt látni, hogy milyen objektív elemei vannak ennek a definíciónak. A lehető legszélesebb körű definícióra van szükség, olyan definícióra, amely a közérdekre fókuszál, mert ezen keresztül el lehet kerülni azt, hogy feljelentések valósuljanak meg, és úgy gondolom, hogy mindezt egy fokozatos eljárás, egy ilyen bejelentési csatornás hálózat kialakítása kapcsán lehet megoldani, mert így ke- lehet a cégeknek és a másik oldalnak is figyelembe venni az érdekeit. Tehát itt egy egyensúlyra kell törekedni, ami egyébként szerepel az üzleti titokra vonatkozó irányelvben is. Ez nem hiszem, hogy csökkenteni a bejelentő védelmet. Köszönöm. Még egy utolsó kérdés. 30 másodpercben. Én csak annyit akartam elmondani, hogy az üzleti titokra vonatkozó irányelv tényleg nagyon aggasztó volt, mert itt az üzleti titok nem áll összhangva ezzel az átláthatósági közérdekkel. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ne lehessen rossz menedzsment gyakorlatokat elrejteni az üzleti titok ürügye mögé. Azt hiszem, hogy pont ez a nehézség a dolognak. Köszönöm. Köszönöm szépen, szeretném a szakértő közeműködését megköszönni. Nagyon informatív volt az öt hölgy jelenléte, amely magában is pozitív, és köszönöm szépen a három jelentéstevőnek, Rozier, Fod és Jecsek kollégáknak a jelenlétet, és a Júri elnökének, Svoboda úrnak is köszönöm szépen az ülés kiváló levezetését, valamint a tolmácsoknak a jó munkát. Két órát és két percet töltöttünk a tárgyalással, az üléssel, nagyon jó vitát tartottunk, mindenkinek minden jót kívánok, és remélem, hogy ha szükséges, máskor is eljönnek hozzánk. Ezzel lezárom az ülést.